számomra, hogy eh, itt lehetek, eh, és eh, valóban az interoperabilitásról is beszélni kell a terrorizmus kapcsán. A terrorizmus, a terrorista támadások komoly hatással voltak az interoperabilitásra az elmúlt években, és ezek befolyásolták azokat a megoldás típusokat is, amelyeket találtunk, vagy kerestünk. Um. We look at interoperability. Az interoperabilitást eh, We have looked at interoperability from a wider perspective. Tágabb megközelítésből nézzük az interoperabilitást, eh, mert nem csak az IT dolgokat néztük, hanem a hozzá tartozó dolgokat is, például a magas szintű munkacsoport. Ezzel az adatokhoz is jobban hozzá lehet férni, illetve a biztonsági architektúra is jobban kiépülhet. Egy holisztikus megközelítése lehet például a határőrizetnek is. Ez összefügg a rendszerek interoperabilitásával természetesen, amely mindezt lehetővé teszi. Ugyanakkor az Európol számára itt is van egy nagyon érdekes szerep, mert az Európol hagyományosan a szervezett bűnözés, illetve a nemzetközi bűnözés és terrorizmus témákban támogatja a tagállamokat. Eddig azonban, vagy korábban azonban a, az aktívan résztvevő hatóságokkal együttműködve tettük ezt. Az elmúlt két év fejleménye után kapcsán láttuk azt, hogy a határőrizet is fontos, illetve a, az utcai rendészet, a közrendészet szempontjából is, tehát a rendőrségek, illetve a határőrségek, amelyek nem lennének potenciális partnereink, vagy korábban nem voltak, most már azokká váltak. Hogy lássák, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban, vannak van haszna annak, hogy a szervezett bűnözési adatokat a határőrizetnél is felhasználjuk. Például a bűncselekményekkel kapcsolatos információkat felhasználva lehet határigazgatási döntéseket is hozni. Például a beutazás engedélyezésénél látjuk azt, hogy az ETIAS rendszer eh, felállításával a javaslat eh, azt mondja, hogy az Europol ebben vegyen részt, és hogyha van veszélyes személyekről információ, és valaki be akar utazni, akkor aki veszélyes, akkor meg tudjuk akadályozni a beutazását. Ez egy megelőző munka. Emellett a bűnügyi felderítési adatokat is tudjuk felhasználni arra, hogy tanácsokat adjunk a más szerveknek a célzott munkához. A következő az érkezés előtti verifikáció, tehát mielőtt leszáll a gép, az előzetes utasinformáció alapján már lehet például az utas adatokból tudni, hogy ki az, aki érkezik a géppel, és így különböző watchlistekhez összevetni, azokkal összevetni ezeket, e, és kiszűrni a nem kívánatos személyeket. Emellett az Europol adatok alapján másodlagos ellenőrzéseknél is fel lehet használni, tehát hogyha kétség fér ahhoz, hogy ki az a személy, aki érkezik, egy másodlagos e, ellenőrzésnél nem csak Európol adatok e, alapján, hanem más adatok alapján is. a határ őrizeti határigazgatási információk szintén fontosak lehetnek számunkra a szervezett bűnözés elleni harcban. Amennyiben egy személy tevékenységét nézzük, vagy szervezett bűnözéshez való kapcsolatait, akkor a határ átlépései is fontosak lennek, lesznek, e, illetve az, hogy tudjuk, hogy éppen hol vannak, e, adott esetben a fizikai jelenléte hozzáköthetővé válik egy e, bűncselekményhez az adott területen. Tehát kölcsönösen lehet felhasználni ezeket az adatokat. Az Európolnál tehát tágabb értelemben vesszük ezeket a dolgokat. Nem csak az egyes dossziékat nézzük, hanem úgy együtt a rendszer működését, a partnerekkel együtt. Itt a tagállamok egy része nagyon aktívan áll a feladat elé, e, a bizottság, a Frontex is részt vesznek ebben a munkában, és vizsgáljuk, hogy az elkövetkezendő három-négy évben mit tudunk elérni. Vannak olyan szolgáltatások, úgymond termékek, amelyeket mi magunk el tudnánk érni. Az ismert célok, célpontok, tehát az adatbázisban való keresések, a listákhoz való hozzáférés, a tagállamok segítése a beutazók elemzésében, a különböző watchlistekhez személyek neveivel tartalmazó listákhoz való hozzáférés, emellett aktívan kérhetünk a bűnügyi munkát segítve, segítendő utazási adatokat, konkrét utazási adatokat. Ami a nem ismert célpontokat illeti, el kell mondani, hogy nagyon sok bűnügyi információ jut a birtokunkba. Ezek segítségével kiszűrhetők azok a személyek is, akik bűnügyi sémákban járnak el. Itt nem annyira a személyre koncentrálunk, hanem bizonyos viselkedésekre. És a terroristák és bűnözők jellemző, hogy a múltból ők is tanulni akarnak, illetve a korábban azonosított gyengeségeket ki akarják használni újra és újra. Tehát például a szoftver gyengeségeit is felhasználva mondjuk újra meg fogják ismételni a támadást. Vannak olyan utazási szokásai a bűnözőknek, amelyeket ha azonosítunk, valószínűsíthető, hogy a jövőben is fogja alkalmazni ezt. E, például a e, nem erkölcs elleni bűnelkövetők utazási szokásai, e, vagy az embercsempészek tevékenysége, amennyiben ezt felmérjük és felderítjük, akkor a célzásnál ki tudjuk szűrni azokat a személyeket, akik érdekesek lehetnek a rendőrség számára. Emellett standardizálni kell az utasadatokkal való munkát, az EU hatóságokkal együttműködve, de más hatóságokkal együttműködve is, harmonikus módon professzionálisan kell együttműködni ezeknek a szerveknek. Megnéztük az interoperabilitás elveit is. Az interoperabilitás az nem egy öncél, hanem valaminek elérése érdekében szükséges. Először is ugye a hatékonyságot akarjuk növelni, E, illetve azt kell néznünk, hogy az adathoz való hozzáférésnek van-e legitim oka. Ha van, akkor azt az a hozzáférést meg kell adni. E, a hatásosság kérdése szintén fontos. Amennyire lehet, e, a, növelni kell a hatásosságot, tehát a redundanciát kiszűrni. Fontos a munkánk, fontos része a munkánknak. Az adatminőség fontos, legyenek pontosak és frissek az adatok, valamint teljesek. Nyilván felismerik, hogy ugyanezek a fogalmak előfordulnak az adatvédelem területén is. miközben méltányoljuk a munkát, amit itt végeznek, és mi magunk is szerettünk volna, és akartunk, és próbáltunk hozzájárulni az elmúlt két évek jogalkotói munkájához eh, tanácsadással. Úgy gondoljuk, hogy további javításra szorulnak bizonyos eh, témák, és ezért szeretnénk felhívni a figyelmüket dolgokra. Nem kritizáljuk önöket, hanem a jövőbeni gondolkodásukhoz szeretnénk segítséget nyújtani. Az egyik eh, a az adatoknál az az, hogy ezek az adatok azok legyenek teljes körűek, ne hagyjanak, ne hagyjunk ki adatokat, amennyiben azok lényegesek. Ehm, a jelenlegi kereséseknél az hivatkozásokra került a hangsúly, ugyanakkor szeretnénk, hogyha a keresőportálon olyan adatoknál is eh, felhasználatok lennének, amelyek operatív elemzésekhez szükségesek. Ugyanakkor természetesen továbbra is hit-no-hit basis alapon. A biometrikus adatok is fontosak lehetnek, kereszthivatkozások eh, elérésekor. Például valaki Indonéziában vízumot szeretne kapni, Eh, ugyanakkor Ausztráliában vannak olyan adatok, miszerint ez terrorista, mi ezt normálisan nem tudnánk, eh, viszont szeretnénk megadályozni, hogy ez a személy eh, vízumot kapjon Európába. Vannak olyan kezdeményezések, amelyeket szintén érint az interoperabilitási javaslat, a hozzáférési szabályok és rendszerek eltérőek. Van olyan, hogy a kérelem validálása egyféle módon történik, más kereséseknél máshogy történik. Mi szeretnénk, hogyha ez harmonizálásra kerülne, és egyféle módon zajlana ez a folyamat, a keresés validálása, és az igazolás is egy módon történik. Pontos persze a verifikálás, ugyanakkor legyen egy harmonizált módszer erre ami gyorsabbá is teszné, tenné a dolgokat. Vannak különbségek a hozzáférés módozataiban is, ami aggasztó. Van az EU-n belül is, e, illetve az EU és a Schengen közötti eltérésekre hívnám fel a figyelmet, e, például a javak és emberek áramlásánál, ugye nyitott határok vannak, lehet mozogni, ugyanakkor a nem EU blokkhoz tartozó Schengeni országok hatóságai nem férnek hozzá az Európol adatokhoz. És ráadásul a PNR sem vonatkozik rájuk. Az EU VAM kódexe szintén igényel egy előzetes adathozzáférést, amihez nekik nincs hozzáférésük. Tehát a beutazási terület a nem EU-hoz tartozó Schengen államoknál ott vannak gyenge pontok. És én arra tennék javaslatot, hogy ezeket küszöböljük ki. Ami az adatfeldolgozási kereteket illeti, ez most visszavezet egy olyan kérdésre, amiről Stevens asszony is beszélt az imént, eh, hogy érdemes lenne az eu nál koncentrálni az összes adatot, ehm, ugyanakkor az adatokat bizonyos környezetben, bizonyos célból tároljuk. Eh, az eu nagyon általános célú adat eh, bázist hogyha ott telepítenénk, akkor minden bizonyos feltételek keretében nagyon sok különböző hatóságnak kellene ahhoz, azokhoz az adatokhoz hozzáférni, például vízum elbírálásoknál, ahol bizonyos körülmények vannak. Hogyha az Európol adatbázis nézzük, ott a fókusz az adatkezelésnek az, hogy megvédjük magunkat a terrorizmustól és a szervezett bűnözéstől. Tehát a biztonsági szint az ott magasabb, mint a vízum rendszernél jobban védve van az az adatbázis. Hogyha minden adatot felvinnénk erre a szintre, eh, mondjuk EU bizalmas szintre, mert az adataink egy része olyan, akkor ahhoz nagymért, nagymértékű beruházásokra lenne szükség a tagállamaink teljes körében, ami nem elképzelhető, és ráadásul nem is feltétlenül szükséges. Ugyanakkor, amikor az adatfeldolgozási keretet nézzük, és majd erről is fogok beszélni, akkor fontos az, hogy figyelembe vegyük azt, hogy milyen körülmények között dolgozzák fel, milyen feltételek mellett dolgozzák fel az adatokat. Már most látjuk a nehézségét annak, hogy például az utazási adatok egy részét nemzeti szinten kezelik, PNR adatokat, egy más részét a Schengen információs rendszerben EU szinten kezelik, és aztán ott van az ETIAS, és azt kell elérni, hogy mindezt az információt a lehető legjobb mértékben tudjuk elérni. Possibilities that some of... Megnézzük azokat a lehetőségeket, amelyek egyes nem EU partnerek körében működnek. Náluk van lehetőség, azt élvezik azt a hasznot, hogy feldolgozhatnak adatokat egy közös szervezet környezetben, például ha van valamiféle inkonzisztencia, egy utazási kérelem, vízumkérelem, EU-ba való belépési vízum és a PNR adat között, akkor a határőrséget tájékoztatni akarjuk erről nyilván. Nem csak azért, hogy elfogja a személyt, nem feltétlenül felfogás céljából, csak hogy tovább vizsgálódjanak, mi az oka ennek. Hogy példát adjak erről Az elmúlt húsz évben nagyon világos példa volt arra, hogy miért kéne tudjuk, mi van a rendszerünkben. Ha megnézzük a holland rendszert, ugye én holland vagyok, autóvásárláskor adót kell fizetni. Ugyanakkor van egy ö, welfare rendszer, egy, egy, egy ö, segélyrendszer, ha valakinek nincs semmi vagyona, akkor kap egyfajta segélyt. Ugye hogy lehet, hogy a kormány tudja, hogy valakinek nincs pénze egyáltalán, és segélyt kap, miközben 40 ezer adót fizet a, a borzasztó drága autó vásárlásakor. Ugye valamit el kell indítson ez a két információ. Vagy rosszak az adatok, nem tudom, hogy megoldották-e vagy sem, de ez egy olyan probléma volt a holland rendszerben, amit a kormánynak tudnia kell, hogy mi a helyzet. Kell legyen valamiféle üzleti logika a, a rendszer működésével. Ugye ez igaz azokra az adatokra, amelyekkel mi dolgozunk. Ha van egy személy, akinek ugyanazon a biometriai adatai vannak, és két néven fut, akkor valami nem stimmel. Hasonlóképpen, ha az információ, amit is igaz, ha valaki vizumot kér, hogy Párizsban meglátogasson egy beteg nagybácsit, miközben Berlinbe utazik, akkor hoppá, mi van itt? Valami, valamit vizsgálni kell, le kell indítson valami egy vizsgálatot. Ugye PNR-ra kapcsolatos igen, kell legyen valami, ami beindít egy vizsgálatot, hogyha egy PNR adat nem konzisztens az ITS adatokkal. És egyéb utazási információk alapján lehet egy teljes körű képet nyerni, hogy valami egy riasztás induljon a rendszerben, valami illogikus, valami, nem le, valami lehetetlen dolog van, ellenmondást meg kell vizsgálni. Nem azt jelenti, hogy mindenkinek hozzá kell férni mindenhez, nem ez a cél, hanem az, hogy olyan algoritmusok működjenek, amelyek jelezik, hogyha valami nem korrekt. Ezzel pedig a végére értem a bevezetőmnek. Szerintem az interoperabilitás területén nagyon komoly lépések történtek, erősen koncentrálva a problémákra, például a többféle identitásra az egyes rendszerekben lehet javítani, persze, különösen az ismeretlen személyekben, illetve az egyes minták felmerülő mintajellegű esetek feltárásában, és ebben lehetne erősíteni az interoperabilitási lehetőséget a következő években. Köszönöm. Merci beaucoup. Nagyon köszönöm. Burgersdék úr, köszönöm azt, hogy bemutatta a megjegyzéseket, kérdéseket, útvonalakat vázolt fel, és köszönjük, hogy egyfajta anyagot biztosított a további munkánkhoz. Van néhány kérdésünk, nem tudjuk a pingpong módszert már alkalmazni. Monika Olmeyer, Katerina Kinicsi, euh, je peux clore la liste? Képviselők kértek szót, lezáratom el a listát. Három képviselő fog hozzászólni, Anna Gomes. Uh, thank you so much for... Köszönöm szépen a megnyitóját és a gondolatait. Azt a gondolatát például, hogy fel kell fedjük a kiskapukat, a lupolokat a rendszerben, ez rendkívül komoly feladat a jelentésben is ott van, hogy a kiskapuk felfedése egyik legfontosabb cél. A példája jó. Elég volna, hogyha hogyha charter repülőn utazna, mindjárt lekerülne a PNR radar ernyőjéről, hiszen a PNR nem fedi le a chartergépet. Vagy a szaudi herceget megkér hogy a kölcsön a magángépét. És akkor Kaskás mellett leszáll, a magánrepülők sincsenek a PNR-on, annak ellenére, hogy mi javasoltuk legyenek rajta a parlamentben. Úgyhogy nagyon értékelném, hogyha írásban, hiszen ön ismeri jól ezeket a, a kiskapukat, én csak egy párat felvetettem, ön is említett néhányat, biztos vagyok benne, hogy van még, amelyek rendkívül fontosak lehetnek. Engem régóta aggaszt az olyan aranyvízumok ügye, amikor tagállamok árulnak nem ö, állampolgársokat, akár kifizet, pénzek kifizetéséért, saját hazám is oszt ilyen aranyvizumokat. És a több, többszörös ö, identitás felhasználásával nekem is eredetleg öt nevem van. Kettőt-hármat használva többféle identitást hoznék létre. Sok más országban hasonlóan sok nevűek az emberek. És vannak kis kapuk, Nem csak technológia kérdése, ez meg a megfelelő algoritmusok kérdése, hanem hogy vajon a tagállamok ténylegesen foglalkoznak-e ezen kiskapuk feltedésével és bezárásával. Ez a nagy kérdés. Nagyon köszönöm. Monika Holmeyer következik. Először is nagyon köszönöm ezt a nagyon pontos beszámolót. Még egyszer Szeretném feltenni önnek a kérdést, amit sokszor feltettek nekem a tagállamokban a közhatóságok, a határon dolgozó tisztviselők, továbbra is bizonyos adatbankok tekintetében, amelyek a SZISZ-hez kapcsolódnak és hasonlókhoz, nincs hozzáférésük, és fordítva a biztonsági hatóságok, amelyek az adott országban dolgoznak, nem automatikusan férnek hozzá az ETS-hoz és az EES-hez, hanem csak bizonyos elővigyázatosság intézkedések mellett. Tehát az információ áramlás azokhoz, akik a helyszínen egy adott embert kell, hogy ellenőrizzenek, ez a személy potenciálisan lehet veszélyes, lehet, hogy súlyos bűncselekményeket követett el, lehet, hogy már feltűnt a terrorizmussal foglalkozók látóterében, tehát így nem lehet őt azonosítani. És ez súlyos nehézségeket okoz. Mindez az adatbankok széttöredezettségén múlik, tehát inkább technikai jellegű problémáról van ez szó, vagy inkább a mandátumokkal függ össze. Tehát tud-e több felvilágosítást adni akár későbbiekben is, e tekintetben, hogy pontosabban megfogalmazhassuk a jelentésünket, hogy hol is vannak a hézagok a rendszerek összekapcsolásában. Itt a parlamentben mindig az a szemrehányás, hogy tízezer információ van, nem tudtuk ezeket összekapcsolni, és a biztonsági hatóságok azt mondják, hogy igen, összekapcsolnánk ezeket, de nem tudjuk, mert a politikusok nem teszik ezt lehetővé, bizonyos dolgok nem hozzáférhetőek számunkra, mondják ők. Tehát itt egy állandó körforgásban forgunk, a szemrehányások körforgásában, és ezt végre be kellene szüntetni. Tehát fontos lenne mindez egy hatékony terror elhárításhoz, egy jó alapot kellene ehhez létrehozni. Elnök, köszönöm Monika, Katarina Kinicsi következik. Köszönöm, én is köszönöm a prezentációt. Rendkívül részletes, volt ez. Kérdésem inkább általánosabb jellegű, ugyanakkor talán kapcsolódik az előttem szóló kollégák pontosabb kérdéseihez. Feltételezve, hogy az interoperabilitás rendszere az egységes ablakkal egy nagyon fontos eszköz a megelőzés, illetve leküzdés vonatkozásában, mert ami a terrorizmust és a szervezett bűnözést illeti. Kérdésem tehát általánosabb jellegű, mi a helyzet a jelgi és a jövőbeli interoperabilitás tekintetében? Mit tud ön mondani az adat minőség vonatkozásában, illetve az adatvédelem szempontjából. E két szempont szerintem nagyon nagy figyelmet érdemel, hogyha azt a hatékonyságot akarjuk megadni a rendszernek, amiről ön is szólt, és ami nagyon fontos, a terrorizmus megelőzése, leküzdése, valamint a határokon átnyúló súlyosabb bűncselekmények megküzdése, megelőzése, leküzdése szempontjából. Elnök, köszönöm kollégáinknak e kérdéseket, most pedig megadom önnek a szót, és azt szeretném öntől kérni, azt hiszem annak kérdezte, hogy esetleg írásban megkapjuk az ön elemzésének ezen nagyon pontos részét, hogy milyen kérései vannak a rendszer javítása szempontjából, ez nagyon hasznos lenne a bizottságunk számára. Köszönöm. Thank you, Madam Chair, and thank you for the questions. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a kérdéseket. Örömmel fogunk írásban reagálni erre a kérdésre, hogy hol vannak kiskapuk, hol vannak hézagok amelyeket azonosítani tudunk az eddigiek alapján. Amit az adatbázisokhoz, ami az adatbázisokhoz való hozzáférést illeti, itt volt egy magas szintű munkacsoport, amelynek munkája megjelenik az interoperabilitási jelentésben. A végfelhasználóknak a releváns információhoz kell eh, hozzáférést adni, és itt akkor azt gondolom, hogy számos előrelépésre van itt szükség az biztos, hogy az interoperabilitás eh, az a hozzáférésre korlátozódik. Nem megy tovább a hozzáférésem, az információ megszerzésén, eh, megszerzését jelenti. Eh, és aztán van egy mechanizmus annak, hogy hogyan férünk ehhez az információhoz. Tehát, hogyha van eh, mondjuk egy ellenőrzés, hogy valakit az új lenyomatát ellenőrzik mondjuk egy igazoltatásnál, akkor annak az eredményei a, abban a rendszerben lesznek megnézve, amelyek eh, bejön a keresés zajlik. Eh, és hogyha van egy találat, akkor, akkor azt fogja írni a rendszer, hogy van találat, viszont igazolni kell, hogy miért kérünk hozzáférést. Tehát itt most az áramvonalasítva lesz a folyamat, hogy hogyan kapjuk meg az adatokat. Tehát egyrészt van a találat, és aztán hozzá kell férni a mögöttes adatokhoz. Ezt kell áramvonalasítani. Van olyan információ, ami nem kerül be a Schengen információs rendszerbe, és éppen ezért nem kaphatja meg a végfelhasználó. Ezek érzékeny adatok, ezekhez való hozzáférésre megint egy olyan eljárás kell, amely révén nem mind a 2,9 millió európai rendőr férne hozzá, ehm, de mégis eh, van egy olyan találat, hogy ez egy veszélyes személy, kell, hogy legyen egy mechanizmus az azonosítására ugye mi ezt hitent hitnek hívjuk, ahol a végfelhasználó nem kapja meg a, az összes információt, de nemzeti szinten vagy elég magas szinten kiadják a jelzést arra, hogy azzal a személlyel foglalkozni kell. Mi ezt oly módon próbáljuk végrehajtani, hogy a partnerek bízzanak továbbra is az adatszolgáltatásban, nem mindenki kap azonnal hozzáférést. Ők akarják továbbra is eldönteni, hogy a hozzáférést megadják-e. És itt kell az egyensúlyi helyzetet megtalálni. Mi az az információ, ami minden rendőrnek kell, minden határőrnek kell az adatbázisból, és aztán eh, milyen módon lehet eh, eldönteni azt, hogy operatív szempontból a jó döntések szülessenek egy konkrét kérdésem. Dazu, wenn der, der draußen an der Grenze... Egy közvetlen kérdésem, aki ott áll a határon, és azt le kellene tartóztatni. Ugye nálunk a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatalban van egy információ, hogy egy hónap a később merül fel ez a, az információ nálunk, aztán egy héttel később a helyi rendőrségnél, és az illető személy már réges-rég Franciaországban van, tehát elkésettek az információk, mert nem vagyunk közvetlenül reakcióképesek. Well, the, the mechanism that should work here... A mechanizmus, ami itt kéne működjön, abban áll, hogy a határőr, amikor valaki belép a Schengeni térségbe, ellenőrzi a személyazonosságát. Ez a Schengen információ elleni, azzal összevetett ellenőrzés kell legyen automatikusan. És akkor a Schengeni térségbeli partnereket is érinti. Ha ez nem működik, az akkor azért van, mert egy, egy, egy, egy eszköz azért nem működik, mert nem, az adat nem jó minőségű, vagy nem jó, nem helytálló lehetőség az, hogy nem csak a Schengen információs rendszerrel való egyeztetés lehetőségét kell kiterjesszük, hanem más egyéb rendszerekhez is, mint a vízum információs rendszer, az Eurodac vagy a jövőbeli ETIAS, azt biztosítandó, hogy ne vesszenek el esetleges kapcsolódások, releváns kapcsolódások. A második dolog, az információ releváns, mert bűncselekmény gyanújával folyik eljárás, nyomozás egy veszélyes személy ellen, valószínűleg ez a személy nem lesz benne a Schengen információs rendszer, mert nem akarják, hogy egy nagyon nagy közösség elérje ezt az információt. Ezért van az, hogy a határőr jó, hogyha az Európa adatokkal szem, szemben is tud egyeztetni, hiszen már a nyomozás korai szakaszán az Európol rendszerében már van információ ilyen keresztvizsgálatra és csak ha már elítélte a személyt a bíróság, akkor kerül be, hogy a nyomozás előrébb van, akkor kerül a SZISZ-be az a rendszer, mikor az ügyvéd, ügyvéd azt mondja, el kell fogni őt. Tehát ezelőtt a szakasz előtt kell legyen egy, az Európol adatok fedik le ezt a lehetőséget, és a többi rendszerben is lehetnek olyan adatterületek, amelyek fontos összevetni a személyazonosságot. Ezt nem mondom, hogy egyik napról a másikra történik, a javaslat sem készült még el, de az interoperabilitási javaslat éppen ezt a célt próbálja elérni. Egy európai kutatási portál, amely összeveti az adatrendszereket. The third question also relates... A harmadik kérdés az adat is az adat minőséget érinti, és az adatvédelmet. Én nem, az Európa hatáskörén túlmutatóan nem eh, formáltak véleményt, de amikor az adatainkat elérhetővé tesszük egy nagyobb léptékben, kérdés, hogy milyen mértékben akarjuk ezt tenni, hogy egyes adott alcsoportokat akarunk elérhetővé tenni. Ugye különbség van egy bűneljárási nyomozás között és egy, határőrzeti, egy határellenőrzési vizsgálat között. Ha az információ kétséges minőségű vagy megbízhatóságú, nem akarjuk, hogy egy a határ, csak egy hír alapján egy a határon egy szemét lefogjanak. Ha azonban egy bizonyos szint fölé megy a, a, a, a gyanú, akkor fontos, hogy mégiscsak szülessen intézkedés ott helyben. Ezért nagyon fontos az ott minőség, és ezért fontos, hogy adataink elérhetőségének körét meghatározzuk, és ezt a tagállamokkal együtt kell megszerveznünk, akik az adatok legfőbb tulajdonosai. És hogy elkerüljük azt, hogy ok nélkül feltartózsanak valakit a határon. Merci, vraiment. Tényleg nagyon köszönöm egyrészt a prezentációt, aztán a válaszok részletességét, pontosságát, melyeket a kollégák kérdéseire adott. Köszönöm, hogy elfogadta azt, hogy egy kis emlékeztetőt küld pontos kéréseikről nekünk írásban, és nagyon örülünk, hogy sort keríthettünk erre a találkozóra, talán más lehetőségek is lesznek még majd a párbeszédre önnel. Nagyon fontos az intézmény stratégiai szintről, aztán majd áttérni az operatív szintre. Valós időben ezen dossziékat illetően, amelyek igencsak napirendünkön vannak, és nagyon fontosak mindez ezen témák az interoperabilitás tárgykörében a munkánk szempontjából egy kicsit tovább is maradt, ezért is köszönetet mondunk, kellemes napot kívánunk önnek. Akik a koordinátori csapathoz tartoznak, azokat kérem, hogy maradjanak itt az ülésteremben. És azt kérem, hogy azonnal kezdjük is meg a koordinátori ülést.